következő pont a napirendünkön a CLINC jelentés, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról. Az első hozzászóló maga CLINC úr négy percig fog beszélni. Elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársaim! 2008. júliusában az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy